E, ebben a témában önöknek. Köszönöm. Grazie, commissario. La discussione... Köszönjük. Köszönjük szépen, biztos úr. Ezzel lezárom a vitát. A következő napi rendi pontunk a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának kötelező jelöléséről szóló rendelet. A szót először is Moreira úrnak adom meg két és fél percre. Ah, obrigado, presidente, senhor comissário. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, kedves kollégák! E szóbeli kérdés egyik szerzője vagyok, amelyet most személyesen intézek az Európai Bizottság jeles képviselőjéhez. 2009-ben eh, jutott ebbe az Európai bizottság azt a javaslatát, amely a harmadik országok behozott egyes termékek származási országának jelöléséről szólt. Annak érdekében, hogy az úgynevezett made in, tehát készült vagy gyártották XY országban megjelölésen el lehessen visszajönni, ezen el lehessen félrevezetni a fogyasztókat. A kereskedelmi partnerekkel, Brazíliával, Kanadával, Japánnal, Egyesült Államokkal is fontos, hogy eh, egyenlő szabályok szerint játszunk, ugyanakkor van saját eh, származási eredet eh, jelölési rendszerünk. 2006-ban és 9-ben vezettük be ezt, azonban 2010. októberében új jogalkotási kompetenciákat nyertünk el a kereskedelmi területek, a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően. Így első olvasatban az Európai Parlament elfogadta a bizottság rendeletjavaslatát a Made in eh, jelöléssel kapcsolatban, legalábbis egyes harmadik országból importált termékekre vonatkozóan. 525 eh, igen szavazata, 49 ellenében, 44 tartózkodás mellett fogadtuk el ezt az álláspontot. Annak ellenére, hogy a parlament újra és újra kérte, a tanács egy közös álláspontra nem tudott jutni, így blokkolván a jogalkotási folyamatot. Aztán roppan meglepő módon az Európai Bizottság egyszer csak úgy döntött, hogy 2013-tól mégse vezetjük be ezt az új rendszert, és azt jelentette, hogy 2013 folyamán visszavonja a jelenlegi tervezetet. az úgynevezett cool ügy miatt a WTO vizsgáló bizottság által hozott határozatra hivatkozva arra, arra hivatkozott az Európai Bizottság, hogy a WTO szabályozással és WTO bizottságnak ítéletével nem összeegyeztethető ez a javaslat. Jó, hát nem hát legyen, ha elhisszük, akkor, akkor is miért nem nyújt be egy új javaslatot az Európai Bizottság, amely összhangban van a WTO szabályozással, és nyújtja azt be a társ alkotóknak. Tehetnénk ezt második olvasatban vagy trialógusban. Szerint hmm, hisz az Európai Bizottság az intézmény közi együttműködésben? Hisz az Európai Bizottság abban, hogy az Európai Parlament a polgárok képviseleti szerve? Minket, eh, a mi véleményünket ki kellett volna kérni, mielőtt visszavonják ezt a javaslatokat. Önök szerint ez a visszavonás az Unió általános érdekét szolgálja? Eh, továbbá hogyha valóban az első javaslat általunk elfogadott ö, ö, változata nem áll összhangban a WTO szabályokkal, akkor ö, mi a teendő? A WTO vizsgálóbizottság és felbíteli testületek döntését követően mit gondol arról, hogy a Brazília, Kanada, Egyesült Államok által ö, alkalmazott rendszereket mi hogyan tudjuk értelmezni? Az egységes piacra a harmadik országokból érkező termékek nyomon követhetőségét hogyan kívánja garantálni eh, a vonatkozó az érintett ágazatokban, milyen tervezett időkeretet eh, tud ígérni a követő konkrét intézkedésekre. Köszönjük! Muscardini asszony két és fél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, azt hiszem egészen jól megérthette Moreira úr kérdését, és azt is tudja, hogy csak akkor haladhatunk előre, hogyha harmonizáltak a szabályok. Amikor a kereskedelemről van szó, bizonyos termékek esetében eh, ezeknek a kereteit már a WTO megteremti. Nem szeretnénk azt a helyzetet látni, hogy másod osztályú kereskedővé vagy fogyasztóvá váljanak bizonyos emberek, attól függően, hogy melyik országban élnek vagy kereskednek. Akár Kínáról legyen szó, akár Brazíliáról, Amerikáról vagy Kanadáról, hogyha vannak saját belső szabályaik, az importokra vonatkozóan, akkor Európának is joga van arra, hogy hasonló szabályai legyenek az Unióra nézve. Sőt, kötelességünk is, és vannak is ilyen szabályaink, hogy eredet megjelölést tüntessenek fel 2010. októberre óta harmadik országból érkezett termékekre. Tehát forduljunk a WTO-hoz, alkalmazni kell ezeket a szabályokat, nem elengedhető, hogy kettő szabályrendszert kövessünk. Ez egy globalizált piacrendszer, nem lehet első és másodosztályú kereskedelemről beszélni. Igazságosnak kell lennünk az állampolgárok, gyártók és kereskedők felé. Csak így tudjuk megvédeni a jogaikat. Az európai fogyasztóknak joga kell, hogy legyen, hogy választhassanak és tájékozottak legyenek. Hiszen a termékgyártás a gazdasági szektorainknak a, az alapja, és joga van a gyártóknak ahhoz, hogy egységes szabályokat kapjanak, csak úgy, mint a fogyasztóknak. Így aztán a bizottságnak feladata az, hogy felülvizsgálja a létező jogszabályokat, és biztosítsa azt, hogy megfelelő legyen a párbeszéd a három intézmény között. Nem vagyunk arrogánsak itt a parlamentben, nem azt mondjuk, hogy amit mi elfogadunk itt, az nem kérdőjelezhető, meg nem lehet vitatkozni róla, csak azt viszont kérjük, és ez egy nem egy arrogáns kérés, hogy a bizottság és a tanács vizsgálja meg ezt a sajnálatos állapotot, hiszen nem informáltak minket megfelelő időben arról, hogy visszavannak bizonyos jogszabályokat. A bizottságnak Biztosítania kell azt, hogy rendszeresen találkozzon a három intézmény, és ez a jövő útja. Azt hiszem, hogy ez egyszerűen csak az emberi udvariasságnak az alapja. Három oldalú párbeszédet kell folytatnunk. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, de Gucht biztos úr. Thank you, uh, Madam President and uh, honorable members. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Ma az Európai Unióban a cégek eh, önkéntesen eh, jelölhetik a, eh, az eredet, a származási országot. A célja az eredeti javaslatunknak az volt, hogy valamennyire egységes szabályokat vezessünk be ezen a téren. Tudjuk, hogy az Európai Parlament számára mennyire fontos az eredet megjelölés, és nem felejtjük, hogy első olvasatban támogatta a javaslatunkat. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy előre mozdítsuk ezt a dossziét. A parlament módosítóit figyelembe véve. Ugyanakkor 7, azaz 7-es évvel a javaslat benyújtása után szembe kell néznünk a valósággal. Nem történt semmiféle előrelépés a parlamenti szavazás óta. Úgy tűnik, hogy politikai kompromisszum nem, belátható időn belül nem elérhető. A WTO döntéseit követően felmerül a kérdés, hogy mennyire felel meg a videószabályozásnak ez a javaslat. A kereskedelem technikai akadályaira vonatkozó videószabályozásra gondolok. Egyre nagyobb veszélyt jelent ez, főként azért, mert ez az úgynevezett made in javaslat csak bizonyos harmadik országokból származó termékekre vonatkozik, belső uniós piaci termékekre nem. Továbbá a javaslat, mivel csak importtermékekre terjed ki, egyre vitatottabbá válik, hiszen az EU-ban vagyunk a protekcionizmus első számú ellenségei. Alaposan megfontoltuk a dolgot, meghánytuk, vetettük a dolgot, és úgy döntöttünk, hogy 2013-as munkaprogramunkban a kitérünk erre, és valószínűleg visszavonjuk jelenlegi szándékunk szerint ezt a javaslatot. Az intézmény közi egyeztetés folyik, a parlament és a tanács megegyezhet, amíg vissza nem vontuk ezt a javaslatot. November végén egy technikai, szakmai jellegű ülésen e, már felvetettük ezt a kérdést, jeleztük szándékunkat a két intézmény irányába. Ami az unión kívüli eredet megjelölési rendszereket illeti, vannak már működő rendszerek egyes WTO tagállamokban, bár ezek a WTO döntés előttről datálódnak, ami a hatályukat illeti eltérnek az európai szabályoktól. Ugyanakkor, hogyha ez kereskedelmi akadályt jelent az európai exportőrök számára, akkor arra oda kell figyelnünk. Éppen ezért és nemzetközi kötelezettségeink tükrében, ahogy azt a WTO döntések is egyetművé teszik. Újabb eh, javaslatot nem kívánunk eh, beterjeszteni. Felmerül a lehetősége annak, hogy nem csak az import, hanem az unión belüli termékekre is egységes szabályt vezessünk be, a Made in EU eh, termékekre is. Ezzel azonban egy új jogalapra lenne szükség az új javaslathoz. Moreira úr szerintem a jelenlegi eljárás keretében erre nem eh, nyílik mód. Arról nem is beszélve, hogy hatástanulmányt kell előbb végeznünk, hogy egy olyan jogalkotási javaslat a szerződéses feltételeknek elegetene, vagy egyáltalán szükség van-e, igény van-e az uniós cégek részéről erre. Ráadásul a jelenlegi gazdasági válságban tényleg szeretnénk ilyen további költségeket róni eh, és terheket eh, róni az európai cégekre? Vizsgáljuk a kérdést, eh, alaposan körbejárjuk, bevonva természetesen az európai kereskedőket. Tájáni biztos úrnál jó kézben van az ügy. De térünk vissza az alapkérdésekre hogyan lehet az európai cégek számára egyenlő versenyfeltételeket biztosítani az uniós belső piacon. E, a félrevezető eredet megjelölés elleni védelmet hogyan tudjuk garantálni, és a fogyasztókat védeni. Az Európai Bizottság által felügyelt textil és bőripari jelentések azt mutatják, hogy ez bizony nem az első számú prioritása. A környezeti légkör tekintetében azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk a tisztességtelen kereskedelmi magatartásra vonatkozó irányelv szabályainak hogyan tudunk érvényt szerezni. A piac felügyeleti javaslat már készül, célja hogy az unióba belépő termékek ellenőrzése szigorodjon. Az általános termék biztonság és piacfelügyelet címet viseli majd ez a javaslat. Sajnos a jobb jogszabályalkotás, illetve a, a jelenlegi megszorítások, szűkös erőforrások miatt ehhez időre van szükségünk, lassan haladhat csak ilyen munka a kérdésekre, a konkrétan feltett kérdésekre reagálva elmondanám, hogy azt már említettem, hogy ezt a javaslatot visszavonni kívánjuk. Az INTA szakbizottságot és annak elnökét erről időben tájékoztattuk. S bárhogy is alakuljanak a dolgok, a 2013-as munkaprogram célja pont az, hogy a tanácsot és a parlamentet is tájékoztassuk arról, hogy mit tervezünk. Szerintem ez a keret, az intézményközi keret megállapodás szellemének megfelel. A parlament eh, a véleményét eh, nek hangot adhat, mielőtt az Európai Bizottság eldönti tavasszal, hogy valóban visszavonja ezt a javaslatot, avagy sem. Köszönöm. Eh, Köszönjük, biztos úr, a néppárt nevében. Két percben Kászpári úr kap szót. Igen, tisztelt elnök asszony. Köszönöm szépen. Úgy gondolom két kérdésről van itt ma szó. Az egyik az intézmény közé kérdés. Az Európai Bizottság sok hónappal ezelőtt, sőt már egy évvel ezelőtt egy jogszabályjavaslatot terjesztett elő. Mi első olvasatban szavaztunk nagy többséggel, és utána a tanács, amely ma sem képviseltetét magát, semmit nem tett. Úgy gondolom egyetérthetünk abban, hogy két évig a tanács tétlen volt, és ez a tény, hogy a társjogalkotónk két évig tétlenkedett, úgy gondolom ez elfogadhatatlan. Másodszorban pedig tisztelt biztos úr ön elmondta, hogy a bizottság jövő évi munkaprogramjába beveszik, hogy ezt a javaslatot visszavonják. Én azt szerettem volna, hogy mivel már megvolt az első olvasat, még ha egy-két részlete nem is tetszett nekem, de jó lett volna, ha ezután megpróbálta volna velünk együtt azon dolgozni, hogy VTO kompatibilis legyen ez a javaslat, ahelyett, hogy visszavonják azt. Ma már sok terméknek van eredet megjelölése, amely az EU-ba érkezik, és értem azokat a fogyasztókat is, akik szeretnék ezt az eredet megjelölést a termékeken látni, de hát a globalizált világban valójában az a kérdés, hogyan tudjuk a fogyasztónak igazán elmagyarázni azt, hogy honnan származik az az adott termék. Egy olyan termék, amely esetében 30-40-50 országból származnak a különböző összetevők vagy részek, sok összetett termék esetében erről van ugyanis szó, ezért el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehet olyan eredet megjelölést bevezetni, amely valóban tájékoztatja a fogyasztót, és ne egy olyan szabályozásunk legyen, amely gyakorlatilag a fogyasztó félrevezetését eredményezi. Ezért el kellene gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne egy új javaslatot ilyen irányba alakítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Szuszta úr szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Más kollégák már emlékeztetek minket arra, hogy az intézmények megütköznek ebben a témában, és a bizottság úgy döntött, hogy visszavonja a javaslatát. Három évvel ezelőtt, a Lisszaboni szerződés után mi üdvözöltük az annak javaslatát, az eredet megjelöléssel kapcsolatban. És társjogalkotóként üdvözöltük ezt. Úgyhogy most nagyon nehéz megértenünk azt, hogy mi az oka annak, hogy így cselekszenek, ahogy most. Nem tehetik lehetővé azt, és nem vehetik figyelembe, hogy a parlament már egy jogalkotási szavazást megvalósított. Ez tulajdonképpen arcúcsapása a parlamentnek. Három évvel ezelőtt tehát megszületett a javaslat, és az intézmények közötti egyezmény alapján ö, szavaztunk róla. Úgyhogy Vannak olyanok az állampolgárok között, akik ellenzik a származási ország megjelölését. Nekik most mondhatnánk azt, hogy nézzék, Európa nem csak egyes emberek érdekeit védi, hanem 500 millió ember érdekeit. Tehát például az ipart veszik figyelembe, amely leginkább megszenvedte a válságot. Most ahhoz, hogy elég munkahelyt teremtsenek és védettek legyenek a válság során, védenünk kell. Nem protekcionista módon, nem, nem ezt keresünk, csak kölcsönösséget. Hogy egy új jogalkotási kezdeményezést tegyünk, amely az ENSZ standardjait követné. Úgyhogy kérem, hogy üljenek le a parlamenten és a tanácson és vegyék figyelembe az új szükségleteket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Rinaldi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, kedves biztos úr, tudjuk, hogy ezzel a rendelettel egyfajta többletinformációt adhatnánk a fogyasztóknak. A világon hol másút vannak ilyen rendelkezések? Kínában, az USA-ban, Kanadában, Mexikóban, Japánban és egyéb országokban is létezik ilyen szabályozás. Tudjuk, hogy a parlament nagy többséggel támogatta a kezdeményezést, azonban némi habozást is tapasztalhattunk bizonyos kollégáknál, akik hazájában olyan kormány van hatalmon, amely szkeptikus ezen intézkedéssel szemben. A nagy támogatottság három pillére épült, egy olyan rendelet, amely a fogyasztónak eladott kész összetett termékre vonatkozik, és egy öt évre vonatkozó eh, kísérleti projekt indult volna. Tudjuk, hogy a WTO-ban van tere a változásnak, a tárgyalásoknak. Tudjuk, hogy a protekcionizmus ez esetben eh, a protekcionizmusnak nincs itt helye, és a nemzetközi kapcsolatoknak eh, kölcsönös tiszteletre kell épülniük. Ez azt jelenti, hogy a rendelet visszavonása ehm, nem lehet páratlan senki számára. Tudjuk, hogy a parlament jó munkát végzett, de a bizottság és mindenek előtt a tanács végül egy olyan konkrét intézkedést akar visszavonni, amely a kevés konkrét intézkedések egyike. Úgy gondolom, hogy gyakorlatilag nem akarnak a saját felelősségüknek eleget tenni. Fontos, hogy tovább haladjunk ebbe az irányba, és fontos jól előkészíteni az eféle munkát is. Sok tagállamban nagyon nagy problémák adottak. Olyan kormányokra van szükség, amelyek nem csak szavakkal dobálóznak, hanem hajlandóak bilaterális intézkedéseket foganatosítani európai szinten, és akik aktívak a WTO-ban is. Úgy gondolom, a parlament már bebizonyította, hogy meghallgatja az igényeket, és elismeri ezeket a szükségleteket. Mindent szabályozni akarunk, még a kézipodgyászt is, a légiutasok esetében, és egy ilyen ügy esetében, amely az iparunk lényegét érinti, itt nem vagyunk elég kezdeményezőek. Köszönjük szépen! Zsadó úr, két és fél perc. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, talán nem tűnt fel önnek, hogy mekkora válság zajlik Európában, és hogy mennyire aggódnak a globalizáció miatt az emberek Európában. Sokan elvesztették a megélhetésüket, éppen ezért furcsa, hogy el ilyen ellenkező jeleket kapunk a fogyasztóktól azt várjuk, hogy többet fogyasszanak a növekedés érdekében, a cégek profitja érdekében és a munkahelyteremtés érdekében. Ugyanakkor azt is mondjuk, hogy túl sokat fogyasztunk, és tönkretesszük a, a bolygót. És akkor, amikor ez a parlament itt Európában megpróbálja megerősíteni a fogyasztók jogait, akkor meg kell adni nekik az eszközöket e, e, arra, hogy e, ezt megtegyék, és akkor azt mondják, hogy ezek az eszközök akadályozzák a kereskedelmet vagy bíznak a liberalizmusban, amelyet önök az ászlajukra tűztek, és azt mondják, hogy a liberalizmusnak olyan óriási előnyei vannak, ezért nem kell a fogyasztójogokat erősíteni, vagy nem, nem bíznak a liberalizmus eredményem, és akkor ah, viszont arra van szükség, hogy az import termékek ellenőrzését szigorítsa az Európai Bizottság egy olyan világban, ahol a fogyasztóknak szükségük van arra, hogy aktív szereplőké váljanak, ahol választási lehetőséget kell biztosítani számukra a szociális dömping, a környezetvédelmi dömping kérdéseire nem ad ez választ, de mégis egy referencia lehet, ami lehetővé teszi, hogy befolyásolják a saját ételüket. Az embereknek joguk van tudni, és akarják tudni, hogy mit vásárolnak, ezért biztos úr azt kérjük, azt követeljük, hogy tegyék meg mindent annak érdekében, hogy a fogyasztóknak ezt a jogát megerősítsék, és az Európai Bizottság, eh, amelyet ön itt képvisel, ne bújjon ki a felelőssége alól, a, a tanácsot is arra kell kényszeríteniük, hogy ne kezeljék viccként az Európai Parlament jogait, főként akkor, amikor világválság van, és ilyenkor mindenképpen meg kell erősíteni a fogyasztói jogokat. Köszönöm. Grazie, gruppo ECI. E. Köszönöm szépen a konzervatívak részéről Görling asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engem mindig akasztott ez a javaslat. A kötelező feltüntetés a hamisítást megelőzi. Mennyire lehet hatékony abban, hogy valóban beazonosítsa azt az országot, ahonnan érkezik a termék, figyelembe véve, hogy a beszállító lánc milyen bonyolult. Ez, ezek nagyon is egy érvényes kérdések a mai világban, de most a kereskedelmi szabályoktól és a WTO kompatibilitástól eltekintve el, megértem, hogy a fogyasztók tudni akarják, hogy honnan származnak az árucikkek. Szeretnék támogatni a saját kereskedelmüket, iparukat, politikai környezetvédelmi és más okok vezélik őket a választásnál. Így aztán azt mondom a bizottságnak, ideje tovább lépni. Ma, amikor bemegyek egy üzletbe, rákattintok a mobilommal egy árucikre, és beazonosíthatom, hogy milyen szállítóláncon keresztül érkezett. Igenis, hogy képesek vagyunk arra, hogy beazonosítsuk. Nem protekcionista, egyszerűen csak tájékoztatnánk így a fogyasztókat, hogy honnan áll, származnak a termékek. Tehát figyeljenek a parlamentre, ne hagyják abba, ne adják föl. Köszönöm. Gruppo EFD, onorevole Salvini, due minuti. Az EFT részéről Salvini úr kap szót, parancsoljon két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr. Tegnap 210 kiskorú nő halt meg Bangladesben, napi egy dollárért dolgoznak, és olyan termékeket állítanak elő, amelyeket Európában eh, árusítanak, Európa azonban nem foglalkozik ezzel, hallgatunk erről. Nem tudjuk sok esetben, hogy az, amit eh, magunkon viselünk, honnan is származik, az, amit én viselek, nem tudom, hogy, hogy Milánóban vagy Bangladesben állították-e elő ezeket a ruhákat. Sem én nem foglalkozom ezzel, sem az összes többi 500 eh, millió polgár, az Egyesült Királyság, Hollandia, Németország és Svédország nem foglalkozik ezzel a multik Európában Marokkóban, Pakisztánban gyártott ruhákat, cipőket árulnak, és senki nem foglalkozik azzal, hogy több ezer üzletet kell bezárni, és senkit nem érdekel, hogy több ezer vállalkozás megy csődbe. Európai munkahelyekről van szó, de valakinek az az érdeke, hogy a munkahelyek máshol legyenek, ne Európában, mert egy bangladesi gyermek munkás napi egy dollárt keres, és nem 50 eurót naponta, mint ahogy a Milánóban például. De senki nem foglalkozik ezzel, nem akarjuk tudni, hogy Kínából származnak a termékek, Mindenki saját érdekeit követi, mi azonban nem tehetjük ugyanezt, mert akkor protekcionistának bélyegeznek meg bennünket. Gyermekek halnak meg Bangladesben. Miközben európai vállalkozásoknak kell bezárniuk, ez Európa, ezt az Európát akarjuk megmenteni. Elnök, köszönjük szépen. A GUE részéről Scholz úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, a frakcióm egyetért az Európai Parlament kritikájával, bírálatával, miszerint a tanács igazságtalanul halogatja a dolgot, európai polgáro, Európa polgárainak joguk van arra, hogy megtudják, honnan származik egy-egy termék, ezért felszólítom a bizottságot arra, hogy haladéktalanul egy új javaslatot terjesszen elő, és ebben az Európai Parlament álláspontját is tükröztesse, pontosan azért, mert a tanács nem volt hajlandó hozzájárulni ehhez a szabályozáshoz de a polgárok többet akarnak tudni, mint a, egy adott ország nevét, ez egy fontos lépés lehet. A 21. század fogyasztói egy egyre erősebben integrált világgazdaságban tudni akarják, hogy a termelés során bárhol is történjen az a világon, betartják az emberi jogokat, a szociális jogokat, szeretnének egy védjegyet kapni arról, hogy az adott termékek éghajlatkímélő módon jöttek létre, és egészségesek, fair trade, fair made, átláthatóság a fogyasztók számára, erre van szüksége. Felszólítom a bizottságot, hogy harcoljon a WTO-nál azért, hogy modernizálják, korszerűsítsék a kereskedelmi szabályokat, a szociális és a környezeti dömpinget mindenütt üldözni kell, nem engedhetjük, hogy a globalizáció és a termelési láncok negatív alakulása miatt veszélybe sodorjuk a földet. Köszönöm. Köszönjük Másfél percben Fielner úr kap szót. Köszönöm. Elnök asszony, először is szeretném üdvözölni azt a tényt, hogy az Európai Bizottság visszavonja ezt a javaslatot, ezt a rendelettervezetet. Pont tegnap e, e, vitáztunk az eredet e, jelölésről, és arról, hogy ez milyen bonyolult. Az Európai Unió egyoldalúan vezette volna be ezt az eredet megjelölési szabályt. A tegnapi ingem eh, hív, eh, példáját hoztam volna, eh, olasz szövetből Hongkongban vart ingről van szó, hát akkor mit írjunk rá, hol készült? Rengeteg különbség van a munkakörülmények között, mondjuk egy A és egy B országbeli gyár között, nagyon nehéz itt összehasonlítani. Az unión belül előállított termékekre vonatkozó kötelező szabályokat be, kívántuk vezetni, de azt úgy döntöttük, hogy mégsem, mert ez túl drága lenne. Hogy vezethetjük be akkor az importtermékekre ugyanezt a szabályt? Ez érthetetlen. Ha a fogyasztók valóban annyira szeretnék ezt a megjelenést, akkor a cégek majd önmaguktól bevezetik a Made in szabályokat, ugyanakkor ezt szabályozni európai szinten idő, teljes idő és pénzpocséklás. Onorevole Silvestri, una blu carda? Eh? Egy kék kártyája van. Elfogadja a kék kártyát? Sta diventando quasi una tradizione tra me e il collega Fieller. Most már ez hagyományá válik, hogy Fjellner úrnak kék kártyát lebegtetek. Azt hiszem, hogy ezek így csak a könnyű kérdéseket lehet megoldani, de nagyon nehéz beazonosítani egy terméknek a származási országát, hiszen egyik országban gyártják a terméket, átszállítják a másikba, ott fejezik be a készregyártását, tehát ez a bonyolult szint dolgokat Európa nem tudja lerendezni, mi csak arra vagyunk jók, hogy a könnyű dolgokat megoldjuk. Nagyon nehéz elmagyarázni a fogyasztóknak, hogy milyen szállítási láncon keresztül megy keresztül egy termék, és nagyon nehéz be azonosítani a származási országot, de azért azt gondoltam, hogy azért még lehetséges, hiszen ha így az ember meg tudja mondani, hogy a saját országában nem, nem ott gyártották a terméket, akkor legalább máshonnan vette. Nem lenne jobb, hogyha őszinte lenne itt a plenárison? Válasz. Igen, most már ez tényleg hagyományá válik. Nem, én pont úgy gondolom, hogy arra kellene koncentrálnunk, hogy megnézzük, hogy mi a nehéz, és azt kellene megoldanunk, hogyha a bürokrácia nő, hogyha a vám nő, és a protekcionizmus ö, fokozódik, ha a nem versenyképes iparágakat nem védjük meg, akkor vesztünk. Vietnámban például a kereskedelmi kamarával találkoztam, és azt mondták, hogy nem tudnának meg élni abból, hogy cipőket gyártanak, ha ez globális szinten nem lenne versenyképes. Úgyhogy nagyon vigyáznunk kell arra, hogy mi az, amihez ragaszkodunk, mert a végén aztán az exportunk lecsökken. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Lange úr. Danke, Frau Vorsitzende, Herr Kommissar. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Tulajdonképpen miért is vagyunk ellene a javaslatnak. Én csak egyetlen egy okot látok, mégpedig, hogy egyes gyártók és főként egyes kereskedők az Európai Unió bizonyos tagállamaiban abban érdekeltek, hogy ne legyen világos, hogy honnan is származnak a termékeik. Tehát olcsón, globális szinten bevásárolnak, és aztán drágán adják el ugyanazon termékeket Európában, azt a látszatot keltve, hogy a termékeket Európában megfelelő körülmények között gyártották. Úgy gondolom, egyes gyártók gazdasági érdekeinek nem szabad engednünk. Mi átláthatóságot akarunk, bele akarunk látni a szállítási láncba, azt akarjuk, mindenki tudhassa, honnan származnak a termékek, és ezáltal egy méltányos versenyt akarunk látni az Európai Unióban. Ezért két kérdés az, ami engem mozgat, foglalkoztat. Az egyik, hogy mi, van a, mi zajlik tulajdonképpen a tanácsban. A tanács akarja még, hogy közösségi elveke alapján Európát közösen előrevigyük, a fogyasztók érdekeit figyelembe véve, vagy pedig a tanács esetleg teret enged az egyes gazdasági érdekeknek, és gyakorlatilag az európai módszert hagyja veszni hagyni. Veszni hagyja. Nekem az az érzésem, hogy az Európai Tanácsban ez a második jelenség domináns, nem akarják Európát tovább, többé előmozdítani, sokkal inkább a gazdasági, egyes gazdasági érdekeket akarják kiszolgálni, és ezt nem engedhetjük, kedves kollégák. És a második kérdés a bizottsághoz szól, kinek az oldalán állnak? Egy olyan tanács oldalán, aki gazdasági érdekeket enged érvényre juttatni, vagy az európai parlament oldalán állnak, amely az Európai Uniót közösen előre akarja vinni. Köszönjük szépen. Menders úr, másfél perc. Dank u wel, voorzitter. Er wordt eh, veel gesproken nu over institutionele problemen. Köszönöm, elnök asszony. Saját intézményi problémáinkkal eh, foglalkoztunk eddig, és a WTO zó között felnálló problémákról. a szociálpolitikai dimenzióra eh, hívtuk fel a figyelmet, illetve az ipar, a környezetvédelem aspektusaira. Attól tartok, hogy változtatni kell a hozzáállásunkon, a megközelítésen. Nem csak arról van szó, hogy kötelező legyen a médin jelölés az Európába érkező termékeken vagy sem, Made in EU vagy Made in Germany, tehát készült Németországban, vagy készült az Európai Unióban e, jelöléshez nagyon szigorú feltételeket is kellene kötni, akkor használható csak, ha a termék 100%-ban az adott országban készült. Ez legalább mondana valamit a fogyasztónak, a vásárlónak, és legalább tudnák, hogy az Európai Unióban készült termék valóban európai munkások e, kezé által látta meg a napvilágot. Hiszen előfordul, hogy mondjuk egy öltöny esetében ráírják, hogy Németországban készült, miközben csak a gomb német. Ez ennek semmi értelme. La parola. Köszönjük. Dartmouth uh, úr egy percben kap szót. Thank you, Chair. Köszönöm. Elnök asszony, a fogyasztók igenis tudni akarják, hogy honnan érkezik egy termék. Különösen igaz ez az élelmiszerekre. Így tehát nagyon is helyes, hogy az eredet megjelölésről beszélünk. Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy a fogyasztók az országra kíváncsiak, a származási országra, arra, hogy angol, arra, hogy francia, arra, hogy olasz, arra, hogy német, arra, hogy dán termék-e, amit vesznek, vagy sem. Vannak olyan fogyasztók, akik azt szeretnék tudni, hogy román a termék, vagy sem. Arra nem kíváncsi egyetlen fogyasztó sem, hogy Európában készült a termék. Made in EU semmit sem mond. Ezért Remélem, és tartok tőle, hogy ez csak hiú ábránd, hogy ez nem e, egy újabb eszköz arra, hogy egy európai szuperállamot építsünk. Honorevole Proust. Köszönjük. Másfél percben Proust úr. President. Köszönöm, elnök asszony. Meg vagyok döbbenve. Megdöbbentő az Európai Bizottság azon döntése, hogy az eredet megjelölési javaslatát vissza kívánja vonna. Több mint 80%-kal fogadtuk első olvasatban az álláspontunkat ez ügyben. Több mint két évvel ezelőtt vélemény nyilvánítottunk, és semmibe vették a, a képviselőket, és így az európai polgárokat. Úgy véljük, hogy ez az eredet megjelölés nagyon fontos információ a fogyasztó számára, nagyon negatív jel ez, hogy nem bíznak az európai intézményekben, az európai hozatalban. Azt mondják, azt mondja biztos úr, hogy a VTO kul ügyben hozott határozata miatt ez teljesen feleslegesé vált, akármilyen uh, naivak vagyunk, és el is hisszük ezt, mi akadályozza meg az Európai Bizottságot abban, hogy új javaslatot nyújtson be. Kanada, Brazília és Amerika megtalálta a módját annak, hogy a médén jelölést összeegyeztessék a WTO kötelezettségeikkel. Attól tartok, hogy nem mond igazat, és azért vonják vissza ezt a javaslatot, mert a tanácsban nem tudnak megállapodásra jutni a versenyképességünk forog kockán és válságban meg kell találnunk az eszközöket arra, hogy ezt javítsuk. Szerintünk nagyon remélem, hogy 2013-ban, őszintén remélem, hogy 2013-ban egy jobb megoldást talál, vagy a tanács észhez tér. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig Badia asszony másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Most a vitának ebben a szakaszában azt hiszem, hogy mindent elmondtak már, ami annak az érdekében szól, hogy ezt a rendeletet megtartsuk. De amikor a származásról, az eredet megjelölésről beszélünk, ez egy dolog. Ami viszont mindenek előtt fontos, hogy az átláthatóságot biztosítsuk. A KKV-k szerepét mindenképpen erősítenünk kell az Európai Unióban. A parlament minden nap elmondja a jelentésében, hogy a KKV-k a cégek 99%-át teszik ki, és az európai kereskedelmi forgalom felét teszik ki. Tehát biztosítanunk kell, hogy ezek a társaságok, akik számunkra a gazdaságot jelentik, igazságos versenyt kapjanak. Ezért aztán kérem a biztos urat arra, hogy gondolja át azt, hogy valóban kivonulnak-e, hiszen amit tennünk kell az az, hogy a saját társaságainknak az érdekét védjük, de a protekcionizmus nem fogja megvédeni a munkahelyeket, és nem biztosít fellendülést. A cégeink tudni akarják, hogy és a fogyasztóink, hogy honnan érkeznek a termékek, amit fogyasztanak, és hogy a megfelelő munkakörülményeket biztosítják a gyártók számára itt is, és harmadik országokban is. Kérem, hogy gondoljanak bele, ne vonuljanak vissza, inkább változtassanak. Köszönöm, Kutas úr, egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, ez a szabályozás, amelyet az Európai Parlament 2010. októberében elfogadott, egy megfelelő választ jelent arra kérésre vagy óhajra, hogy növeljük az európai fogyasztók számára az átláthatóságot, amikor az európai piacon jelenlévő ipari termékekről van szó, az Európai Uniónak ezen a téren nincs megfelelő szabályozása, éppen ezért olyan sajnálatos, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy visszavonja ezt a szabályozást, és semmibe veszi az EU fogyaszt, EU-s fogyasztók azon jogát, hogy azonosítsák az adott termékek eredetét. Tehát biztos úr, csak azt szeretném mondani, hogy nagyobb átláthatóság és több információra van szükség a fogyasztók esetében. Ez nem a protekcionizmus növeléséről szól. Köszönöm. Honorevole Tolja, un minuto. Tolja képviselő, egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez teljesen váratlan volt a bizottságtól, és nem is jó előjel a bizottság és a parlament közti viszonyokat, illetően. nem is értjük egészen, hogy a bizottság miért lépett vissza, mint például, hogy hivatkoznak a VTO szabályokra, Igazából nem győz meg minket ez az érvelés, figyelembe véve, hogy itt a protekcionizmus és a költségek kérdés is felmerül, de ezek csak mind kifogások. A bizottság egyszerűen nem tud következetes munkát végezni ezen a téren. Úgyhogy biztos úr, a következő kérdésem önhöz. Nézzen szét ebben a házban, és az EU párti, a pro-európai hangokat halva, ha a biztos maga nem képes arra, hogy megvédj Európát, a fogyasztókat, akkor még több szkeptikust fog látni ebben a teremben. Elnök, köszönöm szépen, Muscardini asszony. Il commissario ci ha detto, non ci sono prospettive di un... A, a biztos úr már elmondta, hogy nincsen perspektíva egy kompromisszumra az intézmények között, tehát biztos úr, jó lenne, hogyha azért mégiscsak megpróbálnánk egy kompromisszumot keresni, vagy valahogy közelebb hozni egymáshoz az intézményeket. Ugye az EU-n kívül származó termékekre vonatkoztatjuk ezt az egészet, nem arról van szó, hogy teljesen vessük el az ötletet, elemezni kellene azon országok gyakorlatát, ahol van ilyen szabályozás, és utána változtatni kellene, módosítani kellene azon a javaslaton, amelyre itt a amelyről a parlamentben már szavaztunk. Biztos vagyok abban, hogy a jelenlegi javaslat nem felel meg a WTO szabályoknak, de meggyőződésünk, hogy a WTO nem követheti azt a gyakorlatot, hogy egyes országoknak van ilyen szabályozások, másoknak nincs, máskülönben nem egyenlő a verseny, hiszen a szabályok más és másként alakulnak, egyesek javát szolgálják, míg másokat büntetnek. Az is elhangzott, hogy a parlament állást foglalhat, mielőtt a bizottság véglegesen döntene a rendelet teljes elvetéséről. Igen, tudom, rendben van, tudomásul vesszük ezt. Szeretnénk azt hinni, hogy ez valóban így lesz, az Európai Parlament világosan állást foglal egységesen, mégpedig a tekintetben, hogy mi nem azt akarjuk, hogy a rendeletet vessék el teljes egészében, hanem mi azt szeretnénk, hogy a mi álláspontunk parlamentként érvényesüljön, és hogy az intézmény közé párbeszéd újra élénküljön fel, és legyen informális eszmecsere is a többi intézménnyel, hogy megvitassuk az esetleges változtatásokat, amelyeket aztán közösen támogatni tudunk. És biztos úr, ez a parlament Európát képviseli, és képviselnie kell Európa érdekeit is. Terebel a képviselő egy perc. Elnök asszony, biztos úr, Eh, úgy vélem, hogy megfelelő információ alapján kell az európai fogyasztónak döntést hozni. Az Európai Unió dolga az, hogy mindent a fogyasztó kezébe adjon, hogy megfelelő döntést hozhasson. Az eredet megjelölés a harmadik országból származó termékek esetében is ebbe a logikába illeszkedik az Európai Parlament többsége vélemény, nagy többsége hozott véleményt első olvasatban, és azt többen elmondták, hogy a szankciókat harmonizáljuk a szabálysértés esetében, ugyanakkor a tanács addig obstruált, amíg sikerrel blokkolta a jogalkotási folyamatot, most pedig a bizottság parlamentából egyeztetés nélkül viszont a rendelet szervezetét. Az európai intézmények újra kudarcot vallottak a fogyasztói jogok védelme terén, és ez nem összeegyeztethető kereskedelemmel, pedig ez jó módja lett volna annak, hogy valahogy befolyásoljuk az európai cégek termelését, munkahelyteremtést, a helyi termékek előállítói újra kárt szenvedtek. Um, catch the eye. A spontán felszászolások következnek. Tízen kértek szót, mindenkit kérek, hogy tartsa be az egyperces hozzászólást. Elsőként Kostinger kollega. Biztos úr, engem meglep a bizottság gyakorlat. Az Európai Parlament első olvasatban teljesen világos tette álláspontját. Tekintet nélkül arra a tényre, hogy a tagállamok nem tudta, tudnak megállapodni közös álláspontban, a bizottság lépése több mint megkérdőjelezhető, főként tekintettel az arra, hogy az USA egyik programja, amelyre a bizottság hivatkozik, ne, ezt nem kell teljesen elvetni, hanem csak változtatni kell rajta. Egy ilyen eljárás teljesen elfogadhatatlan számunkra parlamentként. Ahelyett, hogy azon dolgoznánk, hogy egy WTO-konform megoldás szülessen, egyszerűen visszavonulót fújunk. Ezért a kérdésem a bizottsághoz a következő. Hogyan akarják garantálni a parlament azon többszöri ö, igényét, hogy egységes környezeti és szociális normákat alkalmazzunk a harmadik országból származó termékek és az EU-n belüli termékek esetében, hogyan nézhetne ki egy ilyen WTO-konform szabályozás, és esetleg gondolkos, gondoskodik-e a bizottság arról, hogy előzőleg tájékoztassa a parlamentet, vagy vonja be a döntésébe a parlamentet a bizottság akkor, hogyha ilyen döntést szándékozik hozni? Köszönöm. Szilvesztris kolléga. Grazie. Nel 2010 il Parlamento europeo Köszönöm szépen, elnök asszony. 2010-ben a parlament 529 szavazattal jóvá hagyta a Made in, az eredet megjelölés rendeletet. A bizottság nem vonhatja ezt vissza. A kötelező megjelölés az nagyon fontos. Puglia, Calabria, Campania, Dél-Olaszországban mindenütt nagyon sok kínai cég van, aki gyárakat üzemeltet, és máshol pedig több ezer munkást bocsátanak el. De hogyha megnézik, hogy Kínában hogyan folyik a gyártás, látják, hogy ez az olaszországi gyártás költségeinek töredéke. Ugyanakkor azonban gyermekmunka, környezetvédelem, a kiskorúak jogainak védelme, ezt mind-mind figyelembe kell vennie, az Európai Uniónak a textil, cipőgyártás és más iparágak tekintetében. Ezek nagyon olcsó termékek már Európában, de miért? Mert gyakorlatilag rabszolgákkal gyártatják őket. Úgyhogy nagyon fontos a fogyasztó számára, hogy tudja, hogy a megvett termék melyik országból származik. Az, hogy visszavonulnak kivonulnak a bizottság részéről és viszonyák a rendeletet, akkor ez azt jelenti a KKV-k számára az említett dél-olasz területeken, hogy munkahelyeket vesztenek, és a multikat megint arra kényszerítik, illetve lehetővé teszik számukra, hogy az európai normákat nem betartva harmadik országokban gyártassanak. Nem tartják tiszteletben a jogokat. Önök egyszerűen a rabszolgatartókat támogatják és ha támogatják a rendeletet, akkor majd szavahihetővé váltnak. Köszönöm, Tanelli úr. Mikrofon nélkül. Elnök úr, én a kereskedelem problémájáról szeretnék beszélni, ahol, amik a harmadik országból érkeznek termékek, nagyon alacsony költségeket gyártják őket, és aztán az EU piacaira jutnak egy tagállamba, még akkor is, hogyha a szállítási költségei is alacsonyak, akkor is figyelembe kell vennünk azt, hogy a származása micsoda, hiszen a fogyasztó leolvassa a termék címkéjéről, hogy ez egy EU-s termék, és azt hiszi, hogy, és nem tud arról, hogy harmadik országban gyártották. A fogyasztó jogainak a védelme és a versenyképesség megvéd megközelítése az Európai Uniónak nem joga, hanem kötelessége. Köszönöm. Kádenbach. Kádenbach képviselő. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, úgy érzem, háromszorosan is cserben hagytak engem ma. Egyrészt cserben hagyott a tanács, amely partnerként nincs ma jelen de kétszeresen cserben hagytak önök is a bizottság részéről engem, mint parlamenti képviselőt és mint fogyasztót is, fogyasztóként azért, mert úgy gondolom 500 millió európai polgár érdeke, hogy tudjon az Európában forgalomban lévő termékek eredetéről. Egy Euróbarométer felmérésből világosan látszik, hogy a fogyasztók tudni akarják, honnan származnak a termékek. Képviselőként is úgy érzem, cserben hagytak engem, mert ez a parlament két évvel ezelőtt nagyon világos álláspontot fogalmazott meg, és önök a tanácssal együtt tárgyalhattak erről az álláspontról. Úgy gondolom, nagyon ócska ürügy azt mondani, hogy a WTO ezt nem engedi, a WTO egy tárgyalási partner, az önök lehet, kezében van a lehetőség, hogy az általunk meghatározott célokról tárgyaljanak, és az általunk megfogalmazott álláspontot úgy változtassák, módosítsák, hogy az eleget tegyen az elvárásoknak a VTO részéről is. Úgy gondolom, itt az ideje annak, hogy ráébredjünk a helyzetre, és a tanácstól megköveteljük, hogy tárgyaljon, és egy olyan megoldás szülesen, mert megfelel a polgárok érdekeinek. Ferreira képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, Kollégák, újra láthatjuk, hogy mi az Európai Bizottság igazi valódi szerepe. Azok mellett sorakozik fel, akik az eredet megjelölés ellenzői, a globalizációt védi, a piacnyitást, az európai, Európába importáló cégeket. A fogyasztói jogok, az átláthatóság mind fér Ezeket mind félre söpörte, ezek hirtelen nem fontosak. Mi a kötelező jelölést alaposan megvizsgáltuk, úgy véltük, hogy a környezetvédelmi szociális dömping elleni harc egyik fontos eszköze lehet. Nem kell a kereskedelmi politikánkon változtatni, ehhez erről szó sincsen. A gyártás földrajzilag roppant összetett. E, erre megvannak a, a, a, az eszközeink, hogy ezzel valamithez kezdjünk. De szerintem egy ilyen szabályat meg tudnánk védeni az európai munkájukat. Köszönjük, Morganti úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen világos, látható, hogy a tanács nincs itt, nem képviselteti magát, nem is érdekli a fogyasztók védelmi. A parlament a, fogyasztó, a polgárokat képviseli, ők választották meg a képviselőket, és a parlament világos álláspontot fejtett ki ebben a kérdésben. Nagyobb biztonságot akarunk, és nagyobb tudatosságot. És azt szeretnénk, hogy a fogyasztók felismerhessék, milyen terméket vásárolnak, és ennek megfelelő döntést is hozhassanak. Vannak olyan nagy tagállamok, amelyek nem feltétlenül támogatják az eredet megjelölést, felmerült az esetleges vámok kérdése, és a két kérdés egyébként kéz a kézben jár, szorosan összefügg, és van egy arra irányuló igény, hogy ne legyenek eredet megjelölések. Mi, amit mi mondunk, az gyakorlatilag falrahányt borsó. A bizottság azonban nem maradhat tétlen, meg kell, hogy hallja a követeléseinket. Köszönjük, Káncsán úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy amint most a bizottságtól hallottunk, hogy visszalépnek, megkértőjelezi a jogi legitimitását az egész lépésnek. De több mindent figyelembe kellene venni. Az egyik az, hogy ez visszamenőlegesen is hat, és csak elnyújtja azt az időszakot, amióta már néma ez ügyben a, bir, a bizottság. A parlamentnek így a döntés, döntéshozó szerepe nagyon csökken. Szerintem ez a tisztelet hiányát mutatja a bizottság részéről, és egyszerűen egy administratív trükk, amelynek az árát majd az állampolgáraink fizetik meg. Most nincsenek mindent lefedő következetes szabályaink, amelyek megakadályoznák, hogy alacsony áru harmadik országokban előállított országok dömpinként elárasszák Európát. És a fogyasztók sem kapnak megfelelő tájékoztatást, pedig ez könnyű lenne, és könnyű lenne ellenőrizni a beérkező árucikeket. Ha ezt nem teszik meg, akkor egyszerűen bedobják a töröl között, úgyhogy a bizottságnak újra át kellene gondolnia, és tiszteletben kellene tartania a megfelelő eljárást, a társ döntéshozó szerepét. De Gucht, biztos úr. Thank you, uh, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, köszönöm a hozzám intézett, ilyen korai órán is igencsak komoly indulatokat kiváltó vitát. A WTO-val kapcsolatban több hozzászólás is érkezett. A WTO döntései napnál világosabbak, azt hiszem. A felebbviteli döntő bíróság tisztázta, hogy az eredet megjelölésre milyen szabályok kell, hogy vonatkozzanak. Így azt szűrtük le, hogy eredeti javaslatunk, 2008-as javaslatunk egész egyszerűen elavultá vált, mert a unión belüli és kívüli termékeket nem egyformán kezeli, csak import termékekre vonatkozott volna. 2012. október elején a tanács és a parlament irányába ezt egyértelműen jeleztük. Mit mond, dióhéjban összefoglalva, a WTO feleviteli döntőbírósága. Nos, azt mondja ki döntésében, hogy a WTO technikai, a kereskedelem technikai akadályaira vonatkozó szabályokat hogyan kell alkalmazni és értelmezni. Nos, úgy, hogy a kedvezményezett ország elvével ez összeegyeztethető legyen, illetve az említett a kereskedelem technikai akadályra vonatkozó megállapodással Azaz a belföldi és külföldi termékek eh, különböző eh, vonatkozó különböző szabályok elfogadhatatlanok. Márpedig a jelenlegi szabály pontosan ezt mondta volna ki, nagyon nehéz lenne indokolni, hogy ez hogyan összeegyeztethető a WTO szabályokkal. Voltak, akik elmondták, hogy eh, Mi van a többi országgal? Alapvetően kereskedelmi kapcsolatainkban arra törekszünk, hogy a kereskedelmi akadályokat lebontsuk. Tehát nem, az nem megy, hogy egyrészt a kereskedelmi akadályok lebontásáért kardoskodunk, másrésztről pedig saját magunk ilyen új akadályokat gördítünk az termékek elé. Pedig azt mondjuk, hogy mások is így járnak el, mi miért ne tehetnénk, az sem célra vezető hozzáállás. Úgy vélem. Főként a WTO egyik fontos tagállamoként. Dartmouth úr sajnálatos módon nincs itt, valószínűleg már Dartmouth, félúton jár Dartmouth felé, Dartmouth grófja. Németországban készült termékekkel kapcsolatban érdekesen, érdekes mondott, de hát az unión belül belső piacon itt nincsenek eredet megjelölési szabályok. Hogyha ez kötelező lenne, akkor az a belső szabályok ellen való lenne. Zsadó úr, nincs már olyan, nagy francia termék. Informális eredetmegjelölési szabályok hogy sem jelezhetik azt, hogy a termék egy része jár olasz, másik része jár Portugália. Azt lehet írni, hogy Made in Europe, és aztán esetleg az alatt lehet apró betűvel az előállító tagállamot megjelölni. Ami a kezdeményezés jogát illeti, azt jelenti, hogy nem csak benyújthatunk mi az Európai Bizottság, nem csak benyújthat javaslatokat, hanem vissza is vonhatja őket. Az Európai Bizottság ezzel a jogával szerintem helyesen élt, hiszen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is jeleztük, hogy a 2013-as munkaprogramunkban hm, hogyan kívánunk eljárni az ügyben. Annak pedig nem látom értelmét, hogy csak te, tehessünk javaslatokat, de vissza ne vonhassuk őket. Ez, ez az európai szerződések és az európai ellen menne, és az Európai Bizottság hatáskörét kérdőjelezné meg. Nem is beszélve az intézmény egyensúlyról. Nekem sem tetszik a, tanács álláspont, illetve a közös álláspont hiánya. Újra és újra felhívtuk a figyelmüket arra, hogy ez így nem jó, valahogy nem mutattak hajlandóságot arra, hogy tegyenek valamit ez ügyben. De az is nyilvánvalóvá vált, hogy a tanácsban a közeljövőben többségi álláspont nem fog, többségi kompromisszum nem e, lesz elérhető. De ki tudja, talán megváltozik ez, e, mint egy e, varázsütésre. Lange úr kérdése, kinek a pártján áll az Európai Bizottság, a parlament vagy a tanács pártján, ilyet ne is kérdezzenek. Mi megoldásra törekszünk, a helyes megoldásra. Moreira úr is azt mondta, hogy miért nem változtatnak a, a javaslatukon. Moreira úr, most ezt komolyan gondolja? Az alkotmányjog szakértőjeként ön komolyan gondolja azt, hogy a, a, a jogalkotási folyamat közepén meg lehet változtatni a jogalapot, az egész e, keretet? Hát megvizsgáljuk, hogy ez e, lehetséges, de hát te, egy, szerintünk ez, ez egyszerűen nem megy. Egy új javaslat lehetőségét vizsgáljuk, de hát a jelenlegi keretben, hát szerintem ez, ez, ez, ez nem tart, lenne tartható gyakorlat, hogyha most nem a parlamentben ülnénk, hanem az egyetemi katedránál, akkor ön is ugyanezt mondaná. A liberalizmus okán is kritizáltak engem. Zsadó úr, valóban liberális vagyok. Ezt nem szégyelem. Nagy azonban az Európai Bizottságot képviselem, és az Európai Bizottság kollégium, kollegiális testületként működik. Nem csak az én véleményem számít. És a liberalizmust és a kapitalizmust nem szabad összekeverni. Most erről itt nem nyitnék ható vitát, de a két dolog nem egy és ugyanaz. Többen említették Bangladesh. Valóban botrányos, ami történt Bangladesben, ahol eh, fiatal nők, gyerekek dolgoznak E, e, nevetséges e, fizetésért és elképesztő, elfogadhatatlan körülmények között. Ezzel teljesen egyetértek. Bangladesről vitáztunk, vitáztak önök tegnap, sajnos nem tudtam itt lenni, Párizsban voltam a francia parlamentben, egy, az Assemblée Nationalban egy, egyébként roppant érdekes vitán vettem részt. Valamit tennünk kell Banglades ügyében Több, szigorúbb szabályra van szükség azon országokra vonatkozóan, akik eh, szabadon eh, eh, hozhatnak termékeket az európai piacra. A Bangladesh az Everything But Arms bármit vagy fegyvert csoportba tartozik. Az ILO feltételeit is említhetném itt. Talán egy program, egy úti terv készülhetne. Bangladesre vonatkozóan, nem csak Bangladesre, de többek között Bangladesre vonatkozóan. De nem szabad itt összekeverni a két dolgot, hiszen ezekkel a fejlett érintett országokkal preferenciális elbánást alkalmazunk, hogy a piacra lépésüket könnyítsük, hogy fejlődjön az iparuk, a textiliparuk, de ez nem megy, hogyha ugyanaz szigorú körülményeket kell alkalmazni, mint nekünk. Mi egy fejlett gazdaság vagyunk, ők egy fejletlen gazdasággal rendelkeznek. Ugyanakkor minimális elvárásokat teljesíteniük kell. de ez a tűz eset, ez, ez valóban elképesztő, azt is lát, láthatták talán önök is azt a dokumentumi filmet, amely a bőrgyárakban, csehzőüzemekben tapasztalt munkakörülményekkel szól, ezek is elfogadhatatlanak ugyanakkor. Ha nem adunk lehetőséget számunkra arra, hogy az európai piacra lépjenek, akkor protekcionizmusra vádolhatnak bennünket, és hát akkor nem valami humanista módon járunk el. Szerintünk meg, szerintem meg kell találnunk az egyensúlyt ez ügyben is. Röviden, vagy talán nem is röviden, annyira röviden, ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, elnök asszony. Igen, vissza fogjuk vonni a javaslatunkat, de új lehetőségeket körbejárjuk. De hát lássák be, hogy ez nem, nem könnyű téma, nincs könnyű dolgunk, hiszen termékekre és unión belül előállított termékekre egyaránt vonatkozó szabályokat kellene elfogadnunk. Nem tudom, hogy a WTO szabályokkal esetleg összeegyeztethető, hogyha csak unión belül termékekre vezetjük be szabályokat, akkor persze az európai iparral kell hozosan egyeztetni, de hát ez így megy a demokráciában. De szerintem ez a javaslat, ez nem működőképes, ez kudarcra van ítélve, és az egyetlen és politikai reakció az, hogy visszavonjuk. Köszönöm. A conclusione della discussione. Köszönöm szépen. Lezárom ezt a vitát. Négy állásfoglási indiát indítványt kaptunk, szavazni